Hölgyeim és uraim, folytatjuk akkor a ma esti plenáris ülésünket. Először is szeretnék két bejelentést tenni. Az első, hogy Ignacy Guardans úr lemondását beadta az Európai Parlamenti Képviselői posztjáról április 23-ával kezdve. És a 4 per 1-es cikknek megfelelően házszabályunkból április 23-ától helye megüresedett, és természetesen a nemzeti, az illetékes nemzeti hatóságot erről tájékoztatni fogjuk. A második bejelenteni valóm április 21. ülésén a jogi bizottság az alábbi képviselők, Leonard Lippinen és Daniel Bautista képviselők megbízó levelét megvizsgálta, és egyhangulag egyetértettek abban, hogy mandátumokat megerősítsék. Ha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor ezeket a mandátumokat megerősítettnek tekintjük. Most pedig akkor a napirendnek megfelelően Króli úr jelentésének vitájára kerül sor a szerzői jogok, illetve a szomszédos jogok védelmi idejéről. Először is a jelentéstevőnek, Róli úrnak fogom megadni a szót, négy percet kap parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megkrévi biztos urat üdvözölni, illetve minden kollégát, aki eljött ma este. A szerzői jogok kiterjesztése, illetve a védelmi időtartam kiterjesztése egy hosszú út,